magas rangú látogatócsoportunk. Üdvözlöm őket. Most pedig akkor szavazunk. Elisa Ferreira asszony mandátumáról lemondott. És erről a tényről most kötelességem önöket és a nemzeti hatóságokat is értesíteni. Nem kaptam módosítókat az elnökök értekezletén a vizsgálóbizottság összeállítására.